al Parlamento nel corso del semestre spagnolo. Grazie. Merci. Dernier orateur de ce premier groupe, M. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tulajdonképpen két ö, ö, kérdéskört szeretnék ö, szóba hozni. Az egyik a, a 2020-as stratégia, ahol egyelőre tulajdonképpen csak tapogatózunk, hogy pontosan ö, mit is fog ez ö, tartalmazni. Ö, tulajdonképpen szeretnénk, hogyha végre már valaki néhány konkrétumot is elmondana ebből. Különösen érdekelne az, hogy gondolkodnak-e valamilyen garanciarendszerben, hisz a Lisszaboni stratégiánál épp az volt a fő ö, problémánk, hogy elvállalta az Unió egy csomó olyasmit, amit aztán rábízott úgy a tagállamokra, hogy semmilyen módon nem volt képes ezt ellenőrizni. Ez, ez lenne az egyik, a másik, hogy milyen összefüggést látnak, milyen kapcsolatot látnak a kohéziós politikák és a most alakuló 20, 20-as politika között. Erről eddig semmit nem hallottunk, az eddigi dokumentumokban egy sort nem olvastunk erről. És a második kérdésem pedig az, jelen ez miniszter asszony említette is, hogy trió rendszerben gondolkodnak, tehát nyilvánvalóan a belga és a magyar leendő elnökséggel egyeztetett módon kell ö, működniük. Na erről szeretnék egy kicsit többet hallani. Mi az, amire azt gondolják, hogy önök befejezik, és mi az, amiben eleve úgy gondolkodnak, hogy vagy a belga, vagy a magyar elnökség lesz az, amelyik majd a pontot ráteheti az i betűre. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Alors, chaque parlementaire a posé euh, un nombre de questions considérables. Euh,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 annak, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatása újra szóba került, és kiemelik ezt a kérdéskört, hiszen az a célom, hogy a triós elnökség alatt ezt a témát fontosan felszínen tartsam, és folyamatosan szóban legyen. 50 millió emberről beszélünk, és talán a leggyengébben foglalkoztatott munkaerő piaci csoport ez, és Kérdésem, hogy hogyan szeretnék ennek a folyamatos növelését biztosítani, és szeretném ösztönözni az országokat arra, hogy munkahelyet teremtsenek a fogyatékkal élő emberek számára is. Ez az egyik. Nem tudom, hogy melyikőjük fog a három miniszter közül választ adni erre a kérdésre. Másik Ajdó miniszterasszonyhoz szóló kérdésem külön örülnék, örülök annak, hogy szóba hozta a diszkriminációról szóló tanács irányelvét, ami ugye most van kidolgozás alatt, és Spanyolország az egyik olyan ország az Európai Unión belül, ahol az akadálymentesítés hatalmas léptekkel halad, hatalmas előnyben vannak a többiekhez képest, és az irányelvben nagy vita van arról, hogy a határidők az akadálymentesítésben 10 évről 20 évre növekedjenek, hiszen bővíteni akarják ezt a határidőt. A kérdésem az, hogy ebben a kérdésben milyen állásponton vannak. Én személy szerint szorgalmaznám a 10 éves határidőt. A harmadik pedig egy nagyon rövid kérdés, hogy az alacsony képzettségű emberek beleértve természetesen a fogyatékosakat, a romákat, vagy egyéb alacsonyan képzett embereket, az ő foglalkoztatását hogyan szeretnék megoldani, hogyan harcolnak a későbbiekben a fejlődésért. Köszönöm. Merci, Madame Lopé Fontanier. Merci beaucoup, Madame la Ministre, euh, Madame la Présidente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 pactul social european. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Merci, merci de cette occasion pour la présidence espagnole de préciser les engagements qui ont été pris par le président Zapatero en plénière. Madame Costa, et ensuite je poserai une dernière question. Sì, Madame molto Costa. brevemente una domanda che riprende un tema che mm, stato toccato da molti colleghi, ma sul quale penso che si potrebbe fare un passo in avanti nella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 puisse intervenir le plus rapidement possible. je vous donne la parole pour euh, cette dernière série de questions. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Mm. Bien, la primera pregunta que tiene que ver sobre el tema de un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 ponto do parágrafo. Ok. Eh, é apenas para clarificar o nosso voto. Muito obrigada, chacun porque não tínhamos percebido bem. Chacun pourra se prononcer sur chaque paragraphe et voter pour ou contre chaque paragraphe. Je crois que c'est clair, mais Madame la rapporteure, vous souhaitez clarifier la situation Vous avez la parole. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să clarific situația. Pe amendamentul depus de domnul Thomas Mann, grupul ALDE a solicitat